Rátérünk a hét napi rendjére. Az elnökök értekezlete 149-es házszabály alapján április 23-án elfogadott végleges napi rendet mindenki megkapta. Korbet úr, a ügyrendi felszólalás tessék. Rule 32. 32-es szabály elnök úr a frakciók összetételére vonatkozóan nem jelentette be, hogy a frakciók összetétele változott volna. Az utolsó ülésen azt kérdeztem öntől, hogy Janice Atkinson asszonyt kizárták-e az EFDD frakcióból, ugyanis az Egyesült Királyságban a UKIP azt mondja, hogy kizárták a pártból. Az EFDD eh, frakció elnöke a legutóbbi ülésen azt mondta, hogy aha, hát felfüggesztették őt de a 32-es szabály szerint nem lehet egy tagot felfüggeszteni, vagy tagja valaki egy frakciónak, vagy nem tagja a frakciónak. Úgy tűnik, hogy miközben a UKIP azt mondja az Egyesült Királyságban, hogy kételjeink vannak ezzel a tagunkkal kapcsolatban, mert csalás ellen nyomoznak az ő vonatkozásában, eh, itt titokban mégis egy nagy frakcióhoz tartozhat. Ön szerint mi a helyzet ebben a képmutató ügyben? Köszönöm szépen, Korbet úr! Ez ideig nem találtam egy olyan házszabály passzust, amely felhatalmazna, hogy a hipokrácia, a képmutatás ellen fellépjünk, de meg fogjuk vizsgálni, hogy az elnöknek bármilyen befolyási lehetősége fennáll-e képmutatás ügyben. Máskülönben iránt az FDD frakció nem tájékoztatott képviselőtársunk felfüggesztéséről sem, vagy kizárásáról sem. Még egyszer beszéltem a szolgálataimmal, szolgálatainkkal, de nekik sincsen tudomásuk mindenről. Ennyi úr, ön is jelentkezett, tessék parancsoljon ügyrendi felszólalásban. Yes, uh, Chairman, I would... Igen, elnök úr, én szeretnék észrevételt tenni Atkinson asszony úgynevezett kizárása ellen fellebbezéssel éltek. A fellebbezést még nem vizsgáltuk meg, és amíg nem vizsgálták meg ezt a fellebbezést, addig Atkinson asszony teljes jogú tagja a frakciónak. Oké, okay, das, das nehmen wir so zur Köszönjük, Ennyi úr! Ezt akkor tudomásul vesszük, és tájékoztatjuk erről Korbett képviselőt is, aki már hallottam. A mai nappal kapcsolatban van-e bármilyen indítványa napi rendet illetőleg? Úgy tűnik, hogy nem. A zöldek frakciója a keddi nap kapcsán azt, kéri, azt kérdeztem, hogy a bizottság tegyen nyilatkozatot az európai állampolgárok, politikusok és civil szervezetek, NSZ és a német uh, titkosszolgálat alatti, általi kihallgatásáról, és hogy erről kedd délután a makovai jelentés után kerüljön a napirendre, hogyha ezt állásfoglalás nélkül amennyiben ezt a kezdeményezést elfogadják, jelzem, hogy az úgynevezett intelligens határ meghallgatást az egyes májusi plenárisra tettük át. Rebeka Harms ilyen szó, hogy megindokolja ezt a kérvényt. Harms asszony, tessék parancsoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az NSZ botrány csúcsán Angela Merkel bejelentette, hogy a barátok ö, ö, kikémkedése elfogadhatatlan. Nos, múlt csütörtök péntek óta éppen erről folyik a vita Németországban, jelesül, hogy barátainkat is lehallgattuk az NSZ számára, a Bundesnachrichtendienst, a Német Szövetségi Alkotmányügyi Hivatal, a BND hallgatott le barátokat, vélhetőleg egyébként más európai hírszerző szermek is az NSA instrumentumává, eszközévé váltak. Kérdezzük, hogy a BND, tehát a német titkosszolgálat az úgynevezett szelektorokkal mit tett a különböző információs csomópontokban, mégpedig európai gazdasági vállalatok és európai politikusok és európai állampolgárok terhére végeztem ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy nem kellene várnunk, hanem fel, minél hamarabb fel kellene tárnunk az NSZ botrány újabb dimenzióját, ezért kezdeményezzük itt az Európai Parlamentben, hogy vegyük napirendre parlament napirendjére ezt a témát. Köszönöm szépen! Ernst asszony jelentkezett az indítvány mellett. Támogatom ezt a kezdeményezést, mégpedig nyomatékkal, hiszen az NSZ megbizatás, megbízásából egy európai, egy nemzeti titkosszolgálat célirányosan adott át európai gazdasági vállalkozásokról adatokat. Ezt gazdasági kémkedésnek hívják. Mondjuk ezt ki őszintén politikusokat figyeltek meg, európai állampolgárokat hallgattak le vélhetőleg évtizedeken keresztül az NSZ javára, és ez egész egyszerűen hazaárulás, ráadásul az Európai Unió hatályos jogszabályába is ütköző viselkedés. Éppen ezért elengedhetetlennek tartom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és remélem, hogy a többi frakció is támogat bennünket. Möchte jemand gegen den Antrag sprechen? Köszönöm, van-e ellenvetés a állásfoglással kapcsolatban? Akkor szavazzunk Hámz asszony állásfoglás indítványáról. Aki támogatja, tegye fel a kezét. Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Azt gondolom, ezt ellenőrizzünk el. Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom az elektronikus szavazást. Minden kolléga szavazott? Még egyszer kérdezem, minden kolléga szavazott? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. 187 mellette, 127 ellene, elfogadva. kerti napot illetően a GUE frakció kért egy elsugás indítványt, a bizottság nyilatkozata az újságírók szerepét illetően, ami az adócsalást illeti. Ők kedden szeretnék tenni ezt a napi rendi pontot, de Mázi kolléga kap szót. Herr Präsident! Äh Elnök úr, a francia újságíró Edouard Perren Luxemburgban a luxleaks kapcsolatos felderítés semmi miatt bíróság elé került, és azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk az igazságszolgáltatást, viszont a sajtószabadságot is ugyanígy tiszteletben kell tartanunk. Hiányzott a jogvédelem az ő esetében, az újságírók és hírverők kapcsán és ezt a védelmet, az üzleti titokra történő hivatkozás még jobban ö, csökkenti. Tehát egészen addig, amíg az újságírók landolnak a bíróság előtt, és nem log, azt gondolom, hogy ez Juncker sara is. Az Európai Bizottság eh, kedden délután igenis nyilatkozom az Európai Parlamentben, és eh, fogalmazzon meg javaslatokat a jogbiztonságot illetően, hiszen ezen mérhető ennek a háznak a szava, ami az adóparadicsomok elleni küzdelmet illeti. Köszönöm. Wer möchte für den Antrag sprechen? Ki támogatja ezt a zárásfogásítványt? Lamberts úr. Tisztelt eh, elnök úr, a whistleblowerek nélkül az első pénzügyi csomagot a bizottság el sem készítette volna. Eh, semmilyen eredményt nem tudnánk elérni, hogyha nem lennének eh, ilyen információk a birtokunkban, úgyhogy védeni kell ezeket az embereket, és a második úgynevezett pénzügyi csomagban azt várjuk a bizottságtól, hogy kifejezetten, kifejezetten védje ezeket a forrásokat. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki az elhangzottak ellen szeretne szólni? Ha nem, akkor szavazunk. Aki támogatja Demázió úr kérvényét, tegye fel a kezét ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Für, mit, für Dienstag liegen mir keine weiteren Kérdel kapcsolatban nincsen további módosítási kérvény. A szerdai nap kapcsán a szocialisták érvénye, illetve a bizottság alelnökének nyilatkozat a burundi helyzetet illetően, és a szociálisták szeretnék, hogyha első pontként szerepelne ez a téma a napirenden, kienge asszony kapszó. Grazie, Presidente. E, Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében kérjük a főképviselő asszony nyilatkozatát, tehát Frederika Mogherini asszony nyilatkozatát ebben az ügyben, hogy megvitathassuk, hogy mi történik Burundiban. Hiszen az elnök harmadik mandátumát nyert el, ám az elmúlt napokban a jelölés után erőszakos események történtek, és felmerült, hogy meginokhat a béke, és ez kisugározhat az egész térségre, a nagy tavak térségére. Éppen ezért tehát állásfoglalás indítvány nélkül kérjük a főképviselő asszony nyilatkozatát a burundi eseményekről. Köszönöm, ki szól mellette. Szeretne valaki mellette szólni. Lambert úr. Nous soutenons la, la demande et ce d'autant plus támogatjuk ezt a kérelmet, annál is inkább, mert nagyon sürgős, a dolog, hogyha elhalasztjuk, akkor nagyon közeledik már a választás. Támogatjuk. Szeretne valaki az elhangzottak ellen szólni? Ha nem, akkor Kienge asszony kérvényéről szavazunk. Ki támogatja ezt, tegye fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Még mindig szerdán járunk, a néppárti frakció nyújtott be egy kérvényt a Kenyában meggyilkolt egyetemistákkal kapcsolatos pont témájának, címének módosítását. Az Al-Shabaab terrorcsoport kérte, illetve végezte ezt a gyilkolást. Weber úr parancsoljon, kedves elnök úr, tisztelt kollégák! szeretnénk a cím módosítását, szeretnénk, hogy a keresztény eh, kifejezés szerepelne, a keresztények üldözése az egész világon, a Kenyában történt egyetemistek gyilkosságával összefüggésben, hiszen nem csak keresztényeket eh, érint természetesen eh, a ez a mészárlás, viszont az erőszak azért áll fenn, mert létezik egy gyűlölet a keresztényekkel szemben. Megállítanak buszokat, megkérdezik, hogy ki keresztény és aki keresztény, azokat lemészárolják. Tehát konkrétan célozzák meg a keresztény kisebbséget. Kérdésünk még további szól, elnök úr. Tehát nem azt kértük, hogy Kenyáról beszéljünk eredetileg, hanem a keresztények globális üldöztetéséről, és Kenya pusztán egy példaként szerepelt, tehát még egyszer eh, hivatkoznék a számunkra, 300 millió keresztény él ezen a földön, és még pedig fenyegetettségnek van kitéve, 100 ezer eh, keresztény veszti életét minden évben. A közel-keleten, Észak-Afrikában, 90-es évek elején 20%-a tett ki a keresztény kisebbség aránya, jelenleg pusztán 4% ez az arány. Mindezt bizonyítja azt, hogy milyen nyomás alatt élnek a keresztények az egész világon, és az egyik legjobban üldözött vallási kisebbség, közösség a világon. Éppen ezért szeretnénk erről a témáról az Európai Parlamentben határozni és vitázni. Az állásfoglási indítvány pontosan a keresztények üldözésének ezen aspektusait világítja meg az egész világon, és nem értem azt, hogy a szövegben ugyan beszélünk a keresztények üldözéséről, viszont a címben erre semmi nem utal. Tehát térünk vissza az eredeti témához, a keresztények üldöztetése. Nagyon fontos téma. ich bitte auch, Herr Präsident. És elnök úr, mivel frakciónk számára ez, ez fontos téma, szeretnénk azt, hogyha, ezt ugyanis többször megpróbáltuk meg, tehát szeretnénk, hogyha végre így széles körben bontakozhatna ki a vita, és név szerinti szavazást szerveznénk. Elnök, köszönöm szépen, Weber úr. Ki támogatja az elhangzottakat? Ki szeretne az elhangzottak mellett szólni? przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram ten wniosek. hölgyeim és uraim támogatom ezt az elképzelést igazat kell mondanunk itt ki kell mondanunk az igazságot, keresztényeket üldöznek, a világnak más részein más vallások tagjait üldözik, mindenképpen igazságosnak kell lennünk. Én támogatom ezt az indítványt. Gegen den Antrag möchte ki szeretne az indítani ellen szólni? Guerrero úr. Gracias, señor presidente. Voy a tratar... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok különbséget tenni egyfelől a keresztények küldözése, másfelől a diákok elleni merénylet között Kenyában és minden kétséget kizárólag nagyon sok régióban üldözik a keresztényeket, így a közel-keleten állandósult az üldözésük, drámaivá is vált két oknál fogva. Egyfelől nagyon sok életet követelt ez az üldözés, másfelől pedig mivel tervezett fellépésről van szó, aminek az a célja, hogy elüldözzék a keresztényeket, hogy ezek a közösségek ott megszűnjenek, ne éljenek a világnak ezen a részén. Drámai jelenségről van szó, és ebben a házban külön erről kell majd vitát folytatnunk. A frakcióm készen áll arra, hogy támogassa ennek a kérdésnek a plenáris napirendjére, vagy a következő plenáris napirendjére való felvételét, vagyis a keresztények üldözését a világ országban. Na most, ami a kenyai merényletet illeti, mint tudja, elnök úr, az elnöki értekezlet éppen most vette ki a szövegből az iszlám jelzőt, ugyanis ez volt az eredeti címe ennek a kezdeményezésnek. Éppen azért, mert nem szeretnénk, hogyha a vallási jelleget hangsúlyoznánk itt. Az EPP vetette fel a keresztények elleni diszkrimináció kérdését nem megfelelő módja a vita lefolytatásának, hogyha ennek a merényletnek a kapcsán folytatjuk le azt, ugyanis egy sor áldozat nem is keresztény volt valamelyik plenárison tartsunk vitát a keresztények üldözéséről, és hagyjuk meg ennek a kezdeményezésnek az eredeti címét. Köszönöm. Méva úr indítványát hallottuk, illetve támogatást, ellenzést. Weber úr ném, név szerinti szavazást kért, tehát megnyitom a név szerinti szavazást az indítványról. Megnyitom a szavazást. Haben alle Kolleginnen und Kollegen minden kolléga szavazott? Még egyszer kérdezem, minden kolléga szavazott? Für den Antrag haben 100. 192-en támogatták az indítványt, és 134-en ellenezték 13 tartózkodás mellett, tehát elfogadva. Nincsen további módosító indítvány rendel kapcsolatban, ezzel elfogadottnak tekintem a napirendet. Következő napirendi pont a fedélzeti első